Dobry wieczór, witam Państwa. Kolejnym... Jó estét kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim! A következő napi rendi pontunk Izabel Tomás jelentése a halászati ellenőrzések egységesé tételének mikétje Európában. Megadom a szót Tomás asszonynak négy percre. No, oui, merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr.